bizottsága erre reagálni fog, és a tanács pedig következtetéseiről következtetéseivel is egybevetjük azt. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönjük mi is biztos úrnak a felszólalást, köszönjük a kollégáknak, hogy kitartottak. A mai ülést berekeztem, a témában szerdán szavazunk, holnap kilenckor folytatódik a plenáris ülés, annak a jegyzőkönyvét mindenki megtalálhatja az Európai Parlament honlapján. Köszönjük a tolmácsoknak a kitartó munkát, az ülést tehát berekeztem.